Kedves képviselők, elkezdjük az ülést. Először a napi rendet fogadjuk el. Van ezzel, van ezzel kapcsolatban probléma. Ha nincsen, akkor elfogadjuk a jegyzőkönyvet. Néhány bejelentésem van webstreamen lehet követni az ülést, és a képviselők A 2011-es 18 per 2011-es ülés edzőkönyvét találják meg, angolul, franciául és németül olvasható ez az anyag. Ma lesz a koordinátorok ülése is közvetlenül a szakbizottsági ülés után. Uh, the, I think it's too close. Um, The uh, coordinators meeting will be held immediately after uh, a koordinátorok ülésére közvetlenül a szakbizottsági ülés után kerül sor, amikor annak véget ér közvetlen azután. Az első napi rendi pontra térünk át. A joghatóság, valamint a határozatok elismerése és végrehajtása a polgári és kereskedelmi ügyekben. Evelyn Régner a jelentéstevő de Tájnok asszony képviseli őt. Vielen Dank, Frau. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák, Régner asszony arra kért meg, hogy véleményét mutassam be a mai ülésen. A bizottság a szociális szempontból fontos témáknál hangoztatja azt, hogy az átdolgozás helyett új anyag készüljön és az újra történő kialakítás, tehát az új a anyag kidolgozása a módosítók száma miatt nem megvalósítható, jelentősebb eh, témák köré összpontosul ez az anyag. A bizottság arra tesz javaslatot, hogy az exekvatúrát szüntessék meg, illetve a harmadik országokból érkezőkre is eh, bővítsék ki a végrehajtási eljárást. A bizottság jelentősebb módosításokra tesz javaslat, éppen ezért a jogalkotónak is teret kell adni arra, hogy javaslatokat tegyen. Nem szabad, hogy a parlament korlátozza a jogalkotó, nemzeti jogalkotók munkáját. Éppen ezért a jelentéstevő módosítá, módosítói jogi szempontból fontos, hogy elfogadhatóak legyenek. A római kettes rendelet kitér arra, hogy a határokon, milyen határokon átnyúló eljárások esetében kell ezt alkalmazni. A brüsszeli egyes rendeletnek és a korábban említett rendeletnek, a kettes római rendeletnek összhangban kell állniuk. Hát abban a tagországban alkalmazandó jogot kell alkalmazni, ahol az eredeti eljárás indult. A módosító indítványok a következőkre térnek ki. A sztrájkok esetében azon ország joga alapján kell eljárni, ahol a sztrájkra sor kerül, azért, hogy a fórum shoppingnak elejét vegyük. Például egy svédországi sztrájk esetében svéd bíróságnak kell döntenie, svéd jog alapján. Nem tudom elfogadni azt, hogy minden egyes bíróság jól értesült a többi tagország bíróságainak eljárásairól, illetve a különböző tagországok munkajogáról. A 85. cikkelyben a bizottság arról számol be, hogy a különböző munkavédelmi eljárásokra ez nem vonatkozik. Nagyon fontos tisztázni azt, hogy hol kerül sor a sztrájkra adott esetben. A bíróság minden esetben az adott tagország joganyagában ismeri ki magát legjobban. Régner asszony a bizottságot arra kéri, hogy magyarázza meg azt, hogy miért nem eh, módosíthatják a képviselők a bizottsági anyagot. Remélem, hogy ez az anyag kinyitja a többi frakció kollégáinak is a szemét, és együtt tudnak szavazni velünk. Nagyon fontos számunkra, parlamenti képviselők számára a jogalkotáshoz való jog. Thank you. I don't think there are any other... Köszönöm szépen. Van-e más hozzászólás ebben a témában? Mr. Belgisari. Bilder úr. Grazie, Presidente. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök asszony. Teljes mértékben meg tudom érteni, hogy mennyire nehéz Régner kolléganő helyzete. Természetesen a lehető legjobb módon megpróbálta elvégezni a munkát. A mi véleményünk szerint azonban sok módosító új elemet visz a szövegbe, amelyek nem egyeztethetők össze az eredeti javaslattal. Vannak más módosítók, amelyek új eljárásokat vezetnek be a rendszerbe, amelyeket előzőleg nem is értékeltünk a következményeket illetően. Ezek olyan intézkedések, amelyek a rendszert nagy mértékben megváltoztatnák, és a következményeket még semmilyen formában nem becsültük fel, vagy nem jeleztük előre. Nem foglalkoztunk még a következmények kérdésével. Azt gondolom, hogy a jelentéstevő szándéka nagyon is dicséretes és érthető, azonban azok az eszközök, amelyekkel a módosításokat el akarja érni a jelentéstevő, véleményünk szerint nem megfelelőek. Ami pedig az összeegyeztethetőséget illeti néhány újítás esetében, legyen szó a javasolt változtatások végrehajtásáról vagy egyebekről, itt mi nem látunk összeegyeztethetőséget. Mi éppen ezért inkább negatív módon értékeljük ezeket a változtatásokat, módosítókat. A néppárt nem fog pozitív módon szavazni. Köszönöm. Uvi Köszönöm. Cecilia Vistrava nem tudott ma eljönni, néhány megjegyzést szeretnék tenni a nevében erről a fontos kérdésről. Cecília üdvözli a bizottság javaslatát, és amennyire lehetséges, követni kívánja. Csak néhány módosítást tud támogatni. Ezek között ott van a előadó módosítása, mégpedig az, hogy a fórum shoppingot elkerüljük, ez a kettes módosítás, és ez a különböző vállalati megmozdulásokra vonatkozik. Amikor szakszervezeti vagy vállalati akciók vannak, 14-es módosítás, ezt el tudja fogadni, de a 19 per 2-es illetően, amikor perbe lehet fogni egy munkáltatót, hogyha ezt elfogadják, vagy pedig ha erről szavazás lesz, akkor mi ellene kell, hogy szavazzunk. Köszönöm. Eimer asszony most szeretne választ, nem? Ma délután lesz a szavazás, ezt mindenki tudja, és most a következő napi rendi pontra térünk át, mégpedig Szilvána Rapti jelentése az európai szomszédságpolitika felülvizsgálatáról. Rapti asszony, nem? Van-e itt valaki, aki Rapti asszony képviseli? Éppen úton van, úgy tűnik, úgyhogy várjunk egy kicsit, Szárkasz úr. Úgy... Azt hiszem, hogy adódott egy kis gyakorlati probléma a Rapti asszony esetében. Talán rátérhetnénk először a következő napi rendre, rendi pontra. Azt hiszem, itt van a házban egyébként, meg kell őt keresnünk, és talán most érdemes lenne akkor előre venni a következő napi, pont, napi rendi pontot. Minutes. Pár perc múlva érkezik, akkor várjunk inkább, mert a következő a biztonsági és egészségvédelmi stratégia, úgyhogy én azt mondom, hogy várjunk egy pár percet, Várjuk, amíg megérkezik. Nem tudom, hogy van-e még valamilyen bejelentés. Mindenesetre én beszélek addig is, miről szeretnének hallani, csak azért, hogy az időt kitöltsem. Akkor tartsunk egy egy-két perces szünetet. Oh, Mrs. Rapti is now here. Rapti asszony megérkezett. Akkor hagyok neki egy kis időt, hogy kifújja magát. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rapti asszony az európai szomszédságpolitika felvilágosítására, Akkor az enyém a szó. Köszönöm, és elnézést kérek. Köszönöm, elnök asszony, elnézést kérek a kis késésért. Véleményről beszélünk, mégpedig az európai szomszédság politika felülvizsgálatáról. A külügyi bizottság, az illetékes bizottság itt, és a mi feladatunk az, hogy ezt a mi szemszögünkből vizsgáljuk. Véleményt adjunk arra vonatkozóan, hogy hogyan szükséges, hogyan lehetséges a szomszédságpolitikát felhasználni a munkahely teremtésre és egyéb járulékos kérdésekre. Köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek, remekül dolgoztunk együtt, és segítettek abban, hogy jobb és reménytelibb véleményt készítsek el. Igen, esedékes ez figyelembe véve az arab tavaszt. Az európai szomszédság olyan országokat foglal magába, amelyek az Európai Unió körül találhatóak, és figyelembe véve azt, ami Észak-Afrikában történik, ez valóban azt jelenti, hogy különleges segítséget tudunk nekik nyújtani, mégpedig sürgősen 66 módosító indítvány érkezett, néhányat jó magam dolgoztam ki, és ahogy a kollégák tudják, van egy bizonyos határ, hogy hány szót lehet egy véleménybe belevenni, úgyhogy ha többet akarunk mondani, akkor ezt a módosítások segítségével kell elvégezni. A legtöbb módosítás a vélemény filozófiáját követi, javítja, és szinte mindegyiket tudom támogatni. Kompromisszumos módosításokat is készítettünk, kilencet. A legfontosabb kérdések, elnök asszony, a következők. Először is az, hogy szükség van szociális, gazdasági és strukturális javításokra azért, hogy a gazdaságok javuljanak valamint a szociális partnereket be kell vonni, az európai és nemzetközi szervezeteket is, és a nemek egyenlősége, egy, a, az egyenlőség hiánya, az alulfoglalkoztatás, az ellenőrzés, valamint ami a jogszerű és a ciklikus migrációt illeti azért, hogy elkerüljük az úgynevezett agyelszívást ezekből az országokból. Végül pedig az EU gazdasági fellendülése, ennek vannak előfeltételei, és az ezen országok által folytatott akciók az európai foglalkoztatási politikával összhangba kell, hogy legyen. 37-es módosításra szeretném felhívni a figyelmet. A minimál bérekről van itt szó. Itt szóbeli módosítást szeretnék to ensure that the minimum wage provides an adequate standard of living στο the minimum wage θα προσθέσουμε the minimum wage according to national practices. Έτσι νομίζω ότι θα είμαστε πιο ha ezt belevesszük a szövegbe, akkor szerintem így tisztességesen járunk el, méltányosan, és jobban tudjuk támogatni ezeket az országokat. Ennyit szerettem volna mondani, elnök asszony. Köszönöm szépen. Elizabeth Olancsáti asszony következik. Köszönöm. Elizabeth Morán Először is Rapti asszonyhoz szeretnék szólni, mert az előadónk e témában a foglalkoztatást és a szociális ügyeket a külpolitika fényében tüntette föl, és jelen esetben a szomszédságpolitika tükrében. A szomszédságpolitika sikere rendkívül fontos, és ehhez figyelembe kell vennünk a szociális konstrukciót felépítményt, mert egyébként nem lehetünk politikailag hatásosak. Másodszorban szeretném megköszönni Rapti asszony munkáját, mert igen nyitott volt a konstruktív párbeszéd előtt a különböző politikai frakciók felé. Én a néppárt nevében szólok, és volt egy-két félreértés az elején, de sikerült eloszlatni, majd pedig kompromisszumokra jutottunk, és ez koherens képet teremtett bennünk a jelentésről, és erről fogunk szavazni egyébként ennek alapján. Pozitív ennek az egésznek a szelleme, és csak az ilyen konstruktív munka teheti lehetővé számunkra, az, hogy megegyezünk hatékony politikában, európai szinten. Köszönöm Rapti asszonynak, és a néppárt természetesen megszavazza ezt a jelentést. Azt mondták, hogy várjak? Nem. Minden rendben van. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Oj, sorry. Tänan, proua president. Jelko Kacsin, kes Jelko Kacsin a liberálisok árnyék jelentés tevője. Elnézést kér, hogy ma nem jöhetett. Szeretném átadni az üzenetét. Jelko először is köszönetet mond Rapti asszonynak az együttműködésért. És nagy örömmel jegyzem meg, hogy véleménye szerint igen gördülékeny volt ez az együttműködés. Üdvözöljük az véleményt, főként az észak-afrikai változások tükrében. Az árnyék jelentéstevőnk nagyon örül annak, hogy a keleti dimenziót is belefoglalta a jelentésbe az előadó, mert ott másokat rendek. Ez nem változtatja meg a vélemény jellegét, hanem inkább elmélyíti hogyha tovább erősítjük a kapcsolatokat a szomszédos országokkal, akkor ez azt is jelenti, hogy koncentrálnunk kell foglalkoztatási politikákra ezekben az országokban. De ez a az oktatási és szakmai képzési rendszerektől is függ. Ezért külön örülünk annak, hogy az előadó támogatta azt, hogy a földközi tengeri megközelítést is vegyük ebbe bele. Egyébként a parlament a szeptemberi nyilatkozatában erről már szólt. Támogatjuk a jelentést, megszavazzuk. Van-e még más hozzászóló? Rapti asszony, szeretne a megjegyzésekre reagálni? Hogyha ezt felajánlja, ezt a lehetőséget, akkor mindenképpen élek vele. Elnök asszony, köszönöm mindazoknak, akik szóltak. Remélem, hogy mindig hasonló együttműködésben lesz részünk, és így nem csak Európa, hanem a szomszédos országok lakóit is segíteni fogjuk. Köszönöm, hogy az elnök, és délután lesz a szavazás a politikai frakcióktól függ, hogy ez most megvalósítható-e vagy nem, vagyis gondolkodjunk el azon, hogy előre hozzuk a szavazást, ha nem, akkor a kitűzött időpontban fogjuk megtartani. Most pedig a következő jelentés következik, mégpedig a 2007-2012 közötti időszakra vonatkozó Európai Munkahelyi Biztonság és Egészségvédelmi Stratégia félidős felülvizsgálata, Karima Delli jelentése. Köszönöm, elnök asszony, kedves kollégáim! Harmadszor találkozunk ezzel a jelentéssel, és már egy első ülésen a különböző módosításokat előterjesztettük. Több mint 200 érkezett módosításból, és az árnyék jelentéstevők már tartottak egy első találkozót. Körülbelül 20 kompromisszum született. Őszintén köszönetet mondok az árnyék jelentés tevőknek a minőségi munkáért. Igazi, lényegi párbeszéd volt, igazi vita, ami lehetővé tette, hogy a homályokat eloszlassuk, tisztázzuk a dolgokat, és ez nagyon sokat segített. Őszintén köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek a hatékony munkát és a módosításokat is, amelyeket igen kompetens módon terjesztetek elő. Még ma délután is kaptam anyagot, ezt még nem tudtam tanulmányozni, de ezt meg fogom tenni, ezt figyelmesen, vagyis most ez azt jelenti, hogy ma éppen a kompromisszumoknál tartunk. Köszönöm szépen, Bárkasszony. Úr. Köszönöm. Én is köszönöm az előadó munkáját és a kompromisszumos módosítások új változatát, ezeket pénteken kaptuk meg. Az új verzió figyelembe veszi a változtatásokat és a különböző kéréseket, amelyeket az árnyék jelentéstevők ülésén adtunk elő egyébként támogatom ezt a jelentést, és felhívom a három új kompromisszumra a figyelmet. Az egyik a stressz a munkahelyen, azon kívül az I és az N kompromisszumok a be nem jelentett tevékenységekről, valamint a V kompromisszum új verzióval az előadónak sikerült kompromisszumot találnia, és ez olyan javaslat, amely kiegyensúlyozottabbá teszi a szöveget. Azért néhány magyarázatot adnék a W kompromisszumról. Itt voltak gondjaink, volt különböző magyarázat ezekkel kapcsolatosan. Talán az előadó egy kicsit több részletet adhatna nekünk a W jelű kompromisszumról azért, hogy megfelelően tudjuk ezt interpretálni. Köszönöm, Rapti asszony. Köszönöm. Karima Delinek szeretnénk köszönetet mondani. Nagyon jó szakács, hogy így mondjam, mert remek kompromisszumokat főzött ki, és ezért köszönetet mondok neki. A módosítások, hogy folytassam tovább, szőjem ezt a metaforát, igen, egészségesek és biztonságosak. Kitűnő munkát végzett, néhány pontot azért kiemelnék. Szerintem ezekkel kapcsolatosan nem lehet elégszer hangsúlyozni a tartalmat a jó munka munka feltételek kritériumok ahhoz, hogy úgy lehessen munkát végezni, hogy megfelelő munka és szociális feltételeket teremtsenek a munkát adó vállalatok, vállalkozások. A másik az innovációt is meg kell vizsgálnunk, amikor a egészségről, munkaegészségről és a biztonságról van szó, új anyagokkal dolgoznak az emberek, és éppen ezért értékelnünk kell a különböző szakmákat. Örülök annak, hogy Karima a stresszel kapcsolatos irányelvről beszél. Gondoskodnunk kell arról, hogy a statisztikákat ezekkel kapcsolatosan jobban felhasználjuk. Megfelelő ellenőrzéseket kell végezni, a veszélyekről, a elhárításról, és gondoskodni kell arról is, hogy azok a munkavállalók, akik közérdekű bejelentéseket tesznek, őket védeni kell, és emellett megfelelő hálózatokról is gondoskodni kell, a mutatók pedig könnyebbé teszik a jogalkotási munkát. Köszönöm. Szeretné kommentálni az árnyék jelentéstevők véleményét? Rapti asszony. Elnézést. Az első hozzászólásomban mindent elmondtam, de Kacsin úr is eh, megkért, hogy mondjam el, amit ő gondol, most nem kérek szót. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Azt hiszem, hogyha megnézzük a kompromisszumokat, amelyeket most elfogadtak, akkor láthatjuk, hogy érdemes volt az árnyék jelentéstevőknek összeülniük, sikerült olyasmit létrehozniuk, ami valóban lehetővé teszi a kompromisszumot. Gondolok itt a V pontra, ahol a vasárnapi munkára vonatkozó szabályozásról van szó, ehhez én is hozzájárultam ehhez a kompromisszumhoz egyébként. Itt azt mondjuk, hogy ne legyen általános munkanap, ne váljon azzá a vasárnap. Azt hiszem, itt jó irányba sikerült haladnunk. A másik pedig az atipikus munkahelyek növekvő száma, révén, illetve azok terén világos struktúrákra van szükség, amelyekbe be kell vonni a munkavállalókat és a munkaadókat. És azt hiszem, itt ebben a pontban ez világossá vált, és támogatom azt a javaslatot is, hogy fontos lenne megnézni, hogy a V javaslatban pontosan mi is szerepel, meg kell bizonyosodnunk erről. Azt hiszem, hogy a többi kompromisszum mindenképpen elfogadható, és jó alapot képez ahhoz, hogy az együttműködés szellemében tudjunk végül szavazni. Hogy változás következik be, azt sok tagállamban láthatjuk, például annak kapcsán, hogy mi is a helyzet a minimális munkaidővel kapcsolatosan, mi történik a bérezéssel ennek kapcsán, aztán itt van a másik oldalon a minimálbér értelmezése, mint a bérezés alsó határa, mindezek folyamatban lévő jelenségek, és látjuk majd, hogy hogyan döntenek a különböző frakciók, de látjuk, hogy itt változások történnek, és a munkavállalók is érezhetik, hogy változnak a dolgok. Nagyon fontos gondoskodnunk arról, hogy az emberek érezzék, hogy mi az ő oldalukon vagyunk, szabályozásra van szükség, világos keretre, annak érdekében, hogy azok, akik elvégzik a munkát, megfelelő javadalmazásban részesüljenek. Ennek azt hiszem jó alapját teremtettük meg ezzel a jelentéssel a szakbizottságunk részéről. Köszönöm. Hoec úr nincs itt ma, és elnézést kér. Valaki uh, felolvashatja elgondolásait. Karim Delivel nagyon sok munkát végeztek, de még mindig vannak problémáink, különösen a jogalkotási ügyeket illetően. A W kompromisszumot marketing úr nyújtotta be, és tudom, hogy jelenleg ezzel kapcsolatban problémáink vannak, nem vagyunk biztosak abban, hogy mit is jelent ez a pont, de jogalkotási eszközé kell ezt alakítani, és azt gondolom, hogy erre érdemes visszatérni ettől eltekintve. Remélhetőleg lesz idő arra, hogy további munkát végezzünk, illetve a módosításokat megvalósítsuk. Karima Delire térünk vissza, és megadom neki ismét a szót, hogy összegezze a gondolatokat. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm, kedves kollégák. Elmondhatom, hogy elégedett vagyok, hiszen egyforma a dinamikánk, és az a cél, hogy a lehető legjobb szöveggel álljunk elő. Ezért köszöntet mondok önöknek. Az összes kérdést feljegyeztem. Itt van a híres W kompromisszum, ez kérdéseket vet fel. Szeretnék világosabb lenni. Ennek a kompromisszumnak az a célja, hogy legyen egy lista a szakmával vagy munkával kapcsolatos betegségekről. És ennek a listának az a célja, hogy kötelező erejű legyen. Ez a kérés a szociális partnerektől érkezett. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy a vélemény a az Envi Bizottság véleménye arra fog engem vezetni, hogy újraírjam ezt a kompromisszumot, de szeretnék itt világos lenni. Ez a kompromisszum a foglalkoztatási betegségek listáját követeli, vagy kéri, és ennek kötelező érvényűnek kell lennie. Köszönöm az összes árnyékjelentéstevőnek, és ugyanezzel a lendülettel fogjuk folytatni a munkát. Köszönöm. Köszönöm. Elmondom, hogy mikor fogunk szavazni erről az anyagról. November 23-án a foglalkoztatási szakbizottságban. Áttérünk a következő napi rendi pontra. Um, oh, um, Statute for European Cooperation. Az Európai Szövetkezet statútuma a munkavállalói részétel tekintetében és két úr jelentéstevő a zöldek képviseletében. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a kollégák munkáját, az értékes módosítókat. 68 módosító érkezett be. A legtöbb az általános elképzelést erősítette meg, amire javaslatot tettem a jelentésben. Az európai eh, szövetkezetek pozitív fejleményt jelentenek, de itt szükség van a munkavállalói jogok megerősítésére. Fontos, hogy eh, joguk legyen az önszerveződésre a munkavállalóknak. És nagyon fontos hangsúlyozni ezen javaslat jogi formába történő öntését. A parlament kiegészítő intézkedéseket kért több ízben, annak érdekében, hogy támogassa az európai szövetkezeteket, illetve a szociális gazdaságot tágabb értelemben. A legtöbb módosító indítványt könnyen el tudom fogadni. Számos módosító ugyanarra a pontra tért ki, és ugyanezt hangsúlyoz, hangsúlyozta. A kompromisszumos javaslatot el fogjuk küldeni, és az árnyék jelentéstevők is természetesen találkozni fognak. Éppen ezért most nem szeretnék több időt igénybe venni, meg szeretném hallgatni a kollégákat, véleményeiket. Kaptunk véleményt a Juritól is, a Jogi Szakbizottságtól. Now the second committee the women's committee did not yet no no no the women's committee uh, has Uh, Nőjogi Szakbizottság véleménytervezetet készített, de még nem fejeződött be ott a szavazás, éppen ezért várjuk tőlük a véleményt. Ezen kívül pedig várom az önök megjegyzéseit, és természetesen reagálok a javaslataikra. Még egyszer köszönöm mindenkinek a munkáját, aki módosítót fogalmazott meg. És akkor most hallgassuk meg egymást. Köszönöm. Merilén, köszönöm szépen, elnök asszony. Elnézést szeretnék kérni, hogy későn érkeztem. Az előző jelentéshez kapcsolódóan is szerettem volna valamit mondani, de ezt eljutatom Deli asszonynak, ami a hetes pontot illeti. Az árnyékjelentéstől az Alde nevében nem tudott itt lenni, de megkért, hogy továbbítsam a megjegyzéseit. Köszönetet szeretne mondani a jelentéstevőnek kitűnő munkájáért, illetve azon erőfeszítéseért, hogy megpróbált az árnyékjelentéstevőkkel együtt egy közös álláspontot kialakítani. Szükség van az európai szövetkezetekre, hiszen a szövetkezetek eh, a magán eh, szektor és az állami szektor közötti űrt tudják kitölteni. A jelentéstevő a következő pontokra tér ki, például a 23-as módosítóban. Úgy érzi, hogy ezzel a tagországok felé és a bizottság felé erőteljes üzenetet küldhetne, illetve a statutumban a munkavállalói jogokkal kapcsolatban is fontos pont. A digitális forradalom szintén meghatározó, és egyik módosítójában kitér erre, ez pedig a 83-as módosító, remélhetőleg önök ezt támogatni tudják. Ami a médiát illeti, illetve a kiadókat, hiszen ők is működhetnek szövetkezetként. A képviselők köszönetet szeretne mondani a jelentéstevőnek, és köszönetet szeretne mondani a jó együttműködésért is. Mrs. Steinrock. Frau Regner hat mich auch gebeten. Regner asszony megkért engem, hogy ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatosan is mondjam el az ő álláspontját. Szeretne utalni arra, hogy a bizottság által összeállított tanulmány keretében csak a statútum mot értékelték, és nem az az összefüggő irányelvet. Ezért az önmódosítói arra vonatkoznak, hogy a következő felülvizsgálat alkalmával a munkavállalók részvételére vonatkozó irányelvet ne változtassuk meg. Nagyon fontos a jó vállalatirányítás bevezetése, valamint a vállalatok szociális szerepvállalásának figyelembevétele. Véleményünk szerint az Európai Uniós Szövetkezet egy pozitív példája mindennek a munkavállalókra vonatkozó szabályok révén. Az alacsony szám oka nem az irányelven keresendő, hanem abban, hogy a statútum nagyon komplex, és sok helyütt utal a nemzeti jogara, joganyagra, jogszabályokra, így tehát 27 EU-s szövetkezeti modellel kell megbírkózni. A legtöbb szövetkezet kicsi, nemzeti szinten tevékenykedik, ha nagyobbra nőnek, akkor általában más modellt választanak, hogy a határokon átnyúló módon is tevékenykedhessenek. Megkérdőjelezhető, hogy egy ilyen gazdasági modellre egyáltalán szüksége van-e EU-s szinten, és hogy egyáltalán erőfeszítést kellett tenni az irányelv megváltoztatására. A Régner asszony szeretném, megkösz- szeretném már előre is megköszönni a holnapi elnyék jelentéstevői találkozót, részt fog venni rajta, és csak is pozitív módon számolt be az eddigi együttműködésről. Köszönöm. Thank you. If this... Köszönöm. Ha nem kér más szót, akkor Sven Gégornak adom meg a szót a jelentéstevőnek. Utána majd megadom önnek is a szót. Köszönöm szépen. Természetesen azt is felvetjük a jegyzőkönyve, hogy balra nem lát az elnök asszony. Úgy tűnik de nagyon örülünk annak, amikor ön elnöki az üléseket természetesen, úgyhogy ez nem probléma. Sven, köszönöm szépen a munkádat. Alkalmunk volt erről a fontos területről elgondolkodni, hiszen ez a modell, az európai szövetkezetek nagyon sokak számára teljesen szűz területet jelent. Hogyha megnézzük a következő módosítókat, akkor kiderül, hogy mik a legfőbb pontok. Kitűnő alkalmam volt arra, hogy megnézem, a 2012-es év kitűnő alkalom lesz arra, hogy ezzel a témával foglalkozunk, hiszen az ENSZ a szövetkezetek évének szeretné ezt az évet eh, kikiáltani. A tagországokban gyűjtött tapasztalatok megosztása, a sikeres koncepciók átvétele azt mutatja, hogy mindkét fél számára hasznos lehet ez a terület, a munkavállalók és a munkadók számára is, hiszen itt látjuk az együttdöntés nagyon fontos elemeit. Eddig nem volt túlságosan sok lehetőségünk tapasztalatok gyűjtésére, mert bonyolult volt ez a terület, de természetesen gondoskodhatunk egyszerűbb struktúrákról is, amelyeket mások is szívesen átvesznek, illetve amik megvalósíthatóak. meg kell ragadnunk azt az alkalmat, hogy a vidéki területeket is bevonjuk ebbe a körbe, hiszen itt is nagyon hasznos tapasztalatokat tudunk megosztani egymással. Hogyha ezek a tapasztalatok segítenek bennünket, akkor a legjobb gyakorlatok politikája szintén helytálló lehet. Az jelentés tevő kompromisszumra hajlandóak, és Sven úgy érzem, hogy ezzel nagyon fontos jelzést küldünk kifelé is, bebizonyítjuk azt, hogy fontos egymást meghallgatni, hiszen nagyon sok tagországban nem ismeretes a szövetkezetek modellje, és ezzel mindkét fél számára előnyös helyzetet teremthetünk. Köszönöm szépen a, viták, a eddigi vitákat, és sok sikert kívánok az árnyék jelentéstevőkkel folytatott találkozóhoz. Köszönöm, ha nem kér senki szót, akkor ismét Sven Gigornak adom meg a szót. Mint ahogy várható volt, nincsen különösebb hozzá fűzni valónk, lesznek eh, nem egyetértések, ami nagyja módosítóit illeti, ezekkel egyet tudok érteni, és ugyanez vonatkozik az önmódosítóira. Természetesen, hogyha többen ugyanazt a cikkeit szeretnénk módosítani, akkor meg kell próbálniuk az érintetteknek kompromisszumot találniuk. Szívesen segítkezem ebben holnap. És én is meg tudom erősíteni azt, hogy az árnyékjelentéstevő között nagyon jó volt az együttműködés, illetve természetesen egyetértek az ön megjegyzéseivel, amit Emeli nevében tett. A statutum kérdése az egyik legfontosabb téma, ezt jelenleg nem tudjuk megreformálni, de ezen kívül azt gondolom, hogy a jelentés politikai tartalma nagyon fontos, és szükség van további intézkedésekre annak érdekében, hogy Európában támogassuk a szociális gazdaságot és az európai szövetkezeteket. A 2012-es év lesz a szövetkezetek éve, és ez is jelzi a jelenlegi folyamat jelentőségét. Voltak olyan módosítók, amelyek megpróbálták a szociális piacgazdaságot a közös belső piacnak alárendelni. Én ezt nem tudtam támogatni. Úgy érzem, hogy a belső piacnak része a szociális gazdaság, de nem szabad ezt alárendelni a belső piacnak. Voltak olyan módosítók, amelyek megfogalmazásával nem egészen tudtam egyetérteni. Voltak azonban olyan módosítók is, amelyek arra céloztak, hogy a szociális gazdaság, a gazdaság kapitalista volta miatt, nagyon hasonlatos más ügyekhez. És ez egy olyan téma, amelyet nem terveztem kihangsúlyozni a jelentésben. Ezek voltak a problémásabb módosítók, de nem azok a képviselők nyújtották be ezt, akik az imént um, szót ragadtak. Biztos vagyok abban, hogy sikerül majd kompromisszumokat eh, elérni az tevőkkel. Én magam is nyújtottam be ilyeneket. Remélem sikerül a jelentés kapcsán széles, széleskörű konszenzust kialakítani, és én is köszönöm mindenkinek a nagyon jó együttműködést. Köszönöm. November 22-e a módosítók benyújtásának. 23-án lesz szavazás a Júri és a FEM pedig 21-én, 22-én szavaz. Úgy tűnik, hogy nem tudjuk előbbre hozni a szavazást, 5.30-kor fogunk szavazni. Nem gondolom, hogy másfél órát fogunk igénybe venni a következő témához, úgyhogy minden bizonyal lesz egy szünet. Most pedig az európai vállalatok vállalást irányítási keretei. Ole Christensen az előadó, de Szarkasz úr fog helyette beszélni, ahogy erről értesített, értesültem. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ole Christensen kollégám nevében beszélek, Kaptam az imént informá- egy információt arról, hogy még Kopenhágában ül a reptéren, tehát valószínűleg a következő percekben már nem fog megérkezni. A jegyzeteim alapján azonban bemutathatom legalábbis a szocialista pozíciót, ami valószínűleg Ole Christensen álláspontjával is nagymértékben megegyezik, ami a különböző módosítókat illeti. Nos, mindannyian tudjuk, hogy egy viszonylag fontos véleményről van szó. A foglalkoztatási ügyi szakbizottságnak kell olyan kritériumokat megfogalmaznia, amelyek biztosítják, hogy nagyobb hatékonyság valósuljon meg a vállalatainkban. Ez különösen azt jelenti, hogy a vállalat vezetés hatékonyabb, legy- lesz, és hogy a munkavállalók is részt vehetnek a vállalatvezetésben, hiszen a munkavállalók is valahol a vállalat tőkéjét képezik. Ez egy nagyon más elképzelés, és nagyon nagy különbséget teremt az európai vállalati modell és más vállalati modellek között a világban. Azt hiszem, a mi modellünk viszonylag hatékony, hiszen a munkavállalók részt vesznek a vállalat irányításban. Ole Krisztánzen számára fontos az átláthatóság és a jó irányítás is, hiszen ez hozzájárul a vállalat sikeréhez. Erre vonatkozóan is születtek javaslatok, összességében 71 módosítót nyújtottak be a kollégák, ez is azt mutatja, hogy nagyon nagy az érdeklődés a téma iránt a bizottságban, hiszen a foglalkoztatottság nagyon fontos kérdés, és előtérben kell állnia. Ezt a témát mindenképpen nagyon alaposan meg kell vitatnunk, és nem szabad félváról vennünk azt. A legtöbb módosító esetében Ole Krisztenzen úgy gondolja, hogy el tudja fogadni a, az adott módosítót, illetve sok esetben lehetőséget lát arra is, hogy különböző módosítókat összevonjon. A jelentéstevő úgy gondolja, hogy a módosítók nagy része átfedésben van, mert nagy részük arra azt szeretné elérni, hogy a szöveg jobb legyen. A jelentéstevő felveszi majd a hét folyamán a kapcsolatot az árnyék jelentéstevőkkel, és megpróbál kompromisszumokat kidolgozni annak érdekében, hogy a szöveg egy átfogó jelentőséget kapjon, és a szakbizottságban el tudjuk azt fogadni. Emellett a jelentéstevő azt is közölte velem, hogy néhány módosító amely fontos változásokat irányoz elő, ahol tehát nem rugalmasabb megfogalmazásokról van szó, vagy kisebb jelentőségű részletekbe menő változásokról, hanem ott, ahol az átláthatóságról van szó, és a munkavállalók részvételéről, ott természetesen a módosítókat nem tudja támogatni, amikor azok a munkavállalók részvételét csökkenteni akarják, hiszen ez esetben gyengébb lesz a jelentés, és egy olyan szöveg G alakul, amelyből hiányoznak a fontos célkitűzések. Ennyit szerettem volna elmondani első ízben. Elnök asszony, azt hiszem, jó volt az együttműködés, sok jó módosító érkezett, ezért azt gondolom, hogy a jelentéstevő a hét folyamán eh, biztosan meg tudja majd fogalmazni a kompromisszumos módosítókat. Uh, Köszönöm. Szeretném elmondani, hogy 16 óra 45-kor van a szavazás, úgyhogy itt hiba volt az én elnöki megjegyzéseimben, hogy 16.45-kor van a szavazás. Ki szeretne hozzászólni még a jelentéshez? Tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Valóban több módosítót is benyújtottunk a frakciónk nevében, előre várom már az együttműködést a jelentéstevővel és az árnyék jelentéstevőkkel, hogy konstruktív vitát folytathassunk a jelentésről. Elolvastam az összes módosítót, ahogyan az összes többi árnyék jelentős tevő is valószínűleg ezt megtette, és mindenképpen még további munkára lesz szükség, hogy a különböző álláspontokat közelítsük egymáshoz. Az első és legfontosabb pont a különbség a kötelező érvényű jogalkotás és a különböző önkéntességen alapuló magatartási kódexek között, amelyek már léteznek néhány tagállamban. Itt egy általános érvényű alapelvre szeretnék utalni. A vállalatirányítás ugyanis elsősorban a vállalat feladata. A kötelező érvényű jogszabály alkotás azt hiszem a nem a tős, a kisebb vállalatok esetében nem észszerű, a kisebb vállalatokat nem szabad megfojtani azon jó szándékok által, amelyek e jelentés mögött húzódnak. Azt hiszem, hogy a vállalatirányítás sok tagállamon már érvényesül, és más tagállamokban rugalmasabb a megközelítés, amely összefügg az adott vállalat méretével és növekedési potenciáljával. Itt tehát kompromisszumra van szükség. A második pont, amelyet említeni szeretnék, a fenntartható, illetve a hosszú távú javadalmazás kérdése. Természetesen ezt mindannyian támogatjuk, azonban a részvényopciók megszüntetése nem kellene, hogy a napi legyen. Főként a részvényesek döntéshozatali kompetenciájába tartozik mindez, a vállalat irányításának kell erről döntenie. Természetesen átláthatóságra van szükség, nyilvánosnak kell lennie eh, azoknak a szabályoknak, amelyek itt érvényesülnek, de ez könnyen hozzáfűzhető az adott vállalat éves jelentéséhez, azt hiszem ezt mindenki támogatni tudja. Vannak más pontok is, amelyekre figyelmet kell fordítanunk. Úgy gondolom, hogy nem észszerű egy átfogó, általános, mindenkire érvényes megoldást megfogalmaznunk. Teljesen máshogy néz ki például egy nagyvállalat, teljesen máshogy egy családi vállalkozás, ezt mindenképpen figyelembe kell vennünk. A már meglévő vállalatirányítási szabályokat is figyelembe kell vennünk a különböző tagállamokban, és van még egy további pont, ez a jobb gyakorlatra vonatkozó eszmecsere a tagállamok között. A nemzeti irányítási gyakorlat gyakran az adott tagállamban meghozott döntésekkel függ össze, ami az adott vállalati formákat illeti. Vannak olyan tagállamok, ahol egyszintű, van, ahol kétszintű irányítás érvényesül, ahol különböző módon képviseltetik magukat, illetve képviselik érdekeiket a részvényesek. Ezt nem tudjuk egy egységes megoldással megoldani, rugalmasságra van szükség ezen a téren. Azt hiszem, hogy a jövőben továbbra is konstruktív együttműködésre számíthatunk, ami a kompromisszumokat illeti. Köszönöm. Szárkasz úr? Igen. Én is szeretném folytatni Debaker úr felszólalását. Nagyon jól kiemelte a pontokat, azokat, amelyekkel egyetértünk, és amelyekkel nem értünk egyet. Én üdvözlöm mindazt, ami az átláthatóságra vonatkozik, a vállalatirányításra, a bevált gyakorlatokra. Szerintem itt sikerül megegyeznünk. De Döbáker úr, hogyha ön ellenzi a jogalkotást, akkor tudnia kell, hogy az előadónak is van azért mondandója a joganyagokról, jogalkotásról, bizonyos országokat illetően meglehetősen kritikus véleménye van. Jó lenne megegyezni, de hogyha ön a jelentést a végletekre alapozza, akkor bizony nehéz lesz megállapodásra jutni. A legjobb lenne a köztes út, az arany középút, mégpedig rugalmas normák elfogadása, mert igen, gyakran előfordul, hogy itt azt mondjuk, hogy a rugalmasság a normák hiánya. Nem. Ha nincs norma, akkor nincs norma, de a rugalmasság azt jelenti, hogy rugalmas normák vannak, figyelembe véve a vállalkozások méreteit és különbözőségeit. A lényeg az, hogy itt van már megállapodás egy sor kérdésről, de ott, ahol nem tudunk, nem tudunk még megállapodni, ott is úgy kell próbálni kialakítani a véleményeket, hogy ne legyünk, ne a szélsőségek felé haladjunk különböző dátumok vannak itt, mégpedig az M bizottságban december 5, júliban december 20, plenárison március, jövő március. Most 16 óra 45-ig szünetet tartunk, és akkor viszont pontban kezdjük a szavazást. Kérem, hogy a szavazók kártyákat hozzák, mert elektronikus szavazás lesz, tehát 16 óra 45-kor pontban találkozunk. Köszönöm.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 Kezdjük az elektronikus szavazást. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet. Kérem, vegye mindenki elő a szavazókártyáját. A rapti jelentésről szavazunk először. Az első módosító, amiről szavazni fogunk, az a C kompromisszum. a C kompromisszum mellett ki van?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 A 18-as okafogyott, akkor a 19-es mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. D kompromisszum mellett ki van, ellene, tartózkodás, elfogadva. E mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. 34 mellett ki van, ellene, tartózkodás elfogadva. Harminc hetes, szóbeli módosító, szóbeli módosítóm van. Szeretném, hogyha 37-eshez hozzáfűznénk az according to national practices-t szeretném ide még bevenni. Ki ellenzi esetleg ezt a módosítót? Mindenki egyet tud érteni? Akkor szavazunk a szóbeli módosítóval együtt, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 38-as mellette ellene tartózkodás elfogadva 39 okafogyott, velük, F mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. A 42-es okafogyottá válik. 44 mellett ki van ellene tartózkodás elfogadva. 45-ös mellett ki van ellene. Elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 45-ösről. Lezárom a szavazást. 18 mellette, egy ellenszavazat, Tehát 18 án mellette, 10 ellene nem volt tartózkodás, elfogadva 46 mellett ki van, ellene tartózkodás, elfogadva 47. G mellett ki van, ellene tartózkodás, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást a G kompromisszumról. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 29 mellette, 3 ellene, elfogadva. H kompromisszum mellett ki van ellene, tartózkodás elfogadva. 56 mellette, ellene, tartózkodás elfogadva 57 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 58 mellett, ellene tartózkodás elfogadva 59 mellette, ellene tartózkodás elfogadva 60 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 60-asról. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 14 ellene, elfogadva. I kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 62 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 63 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. 63 oka fogyottá válik, javítja magát az elnök, és elnézést kér. 66 első rész mellette, ellene. De megnyitjuk az elektronikus szavazást a 66 első részéről. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. elutasítva. Második rész, munkafogyottá válik. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Három mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. A kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 10-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. B kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 12-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Elektronikusan ellenőrzik a végső szavazást, megnyitom a végső szavazást. lezárom a szavazást. 31 mellette, 3 ellene, elfogadva gratulálunk a jelentéstevőnek. Okay. Merci, nous en venons. Köszönöm. Most pedig a második szavazás következik. Véleménytervezet Regner asszony részéről és a Júri Bizottság az illetékes joghatóság elismerése. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva. 19-es cikk 2-es pont, 11-es módosítás mellette ellene tartózkodás elutasítva. 12-es Handel úr részéről mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elutasítva, de ezt ha akarják, akkor ellenőrizhetjük. 12-es módosítás ellenőrzése. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 15 mellette, 20 ellene, elutasítva. 19-es cikk, 3-as módosítás mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 13-as Thomas Sandler mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. 4-es előadó visszavonta, ötös nem fogadható el, 14-es mellette ellene tartózkodás. Úgy látom, hogy elfogadva, de ezt ellenőrizzük a 14-es. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 15 ellene, elfogadva. 6-os előadó, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15-ös Ormen Reuten mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es előadó, de a 15-öst ellenőrizzük. Visszatérünk rá, megnyitom a szavazást, 15-ös, mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 15 mellette, 20 ellene, elutasítva, igen, hetes módosítás előadó mellette, ellene, tartós nem világos, mellette, hetes módosítás ellene, tartózkodás elutasítva, nyolcas előadó mellette, ellene, tartózkodás, a nyolcast ellenőrizzük mégiscsak. A nyolcast ellenőrizzük. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. 14 mellette, 21 ellene, valóban elutasítva. Most pedig 16-os, ez nem fogadható el. Elfelejtettem a 8-asról. A 8-as mellette egyes preambulum bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadva, kettes előadó mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilenc Rolandas Paxas mellette ellene tartózkodás elutasítva. Most az egész szöveget elektronikusan megszavazzuk, megnyitom a szavazást. Tizenöt ellene, 20 mellette nem volt tartózkodás. Gratulálunk az előadónknak. Kedves kollégák, befejeztük a mai munkánkat, és november 22-én találkozunk legközelebb, de, mint tudják, 23-án délután délutáni ülésünket töröltük. Lind asszonynak ügyrendi megjegyzése van, úgy döntöttem, hogy január végén, február elején leköszönök, úgyhogy szerettem volna erről tudatni a foglalkoztatási bizottságot. Lind asszony, ez nagy hatással van ránk, vagyis az is, hogy nekünk jelentette be ezt először, és hallhatta, láthatta a szakbizottság tagjainak reagálását. Igen, sajnálják az ön távozását, de feltételezem, hogy mindennek tudatában és bölcsen döntött így. Nagyon jó volt együttműködésünk, igen, kollegiális, és most ezzel az ön karrierje befejeződik az EP-ben? Hát ezzel a bejelentéssel Ez mutatja, hogy a barátság, a szolidaritás jele megvan, még akkor is, hogyha politikailag csatázunk egymással, mégpedig meggyőződéssel. Így befejeztük a munkát, november 22-én találkozunk, a koordinátorok pedig ebben a teremben találkoznak, mégpedig 18 óra 30-kor.